a Magreb országokkal ápolt kapcsolatokkal foglalkozó küldöttség tagjait is meghívtuk az ülésre. Szeretettel üdvözlöm önök, önöket. Ezen kívül Stephanie Williams az ENSZ nevében fog majd felszólalni az ülésen. Az 5 plusz 5 ö, közös ö, katonai bizottság ülésén vett részt, és Genfből fog kapcsolódni az ülésünkön, illetve Maria Gili, aki a Magreb országokért felelős a külügyi szolgálatnál, aztán az Európai Unió, elmondanám, hogy az Európai Unió egyik képviselője azt mondta, hogy a karrierje során az Európai Unióhoz ilyen közel folyó háborút még nem látott. Ugye az előző napirendi pontunk száheli övezet országai voltak, és ez is kapcsolódik a, a libiai fegyverkereskedelemhez. Az ENSZ biztonsági tanácsa 2015-ben fogadott el egy határozatot a fegyverembargóról, és ezt a határozatot a berlini konferencia is megerősítette. De ahogy Borrell úr is elmondta, A Sofia művelet, amelyet egy német hajóról neveztek el, 2015-ben indult meg, és arra irányult, hogy az embercsempészetet, illetve a fegyvercsempészetet megállítsa, de ezek a ezekkel kapcsolatban a külügyminiszterek tegnapi csúcs találkozója úgy döntött, hogy a Sofia missziót támogatván egy újabb missziót fog indítani, illetve támogatja a fegyverembargóról fegyverembargó megerősítéséről szóló határozatot. Először tehát Williams asszonynak adnám meg a szót arra, hogy a berlini konferencia utáni egy ö, hónapos időszakban elmondja, hogy mi a helyzet. Jó napot kívánok, nagyon örülök neki, hogy Genfből csatlakozhatok az ülésükhöz. Pontosan ma indult el a közös katonai bizottság az 5 plusz 5 tárgyalásának második fordulója, amely a líbiai helyzettel foglalkozik. A tárgyalások természetesen a Nemzetközi Nyomonkövető Bizottság és a Beléni konferencia nyomán folytatja a tárgyalásokat. Az első találkozó Münchenben folyt le egyébként két nappal ezelőtt, és nagyon pozitív találkozó volt, komoly megbeszélés. A berlini konferencia óta ö, nagyon világos, hogy milyen kihívások előtt állunk. Nem csak a berlini nyilatkozat döntéseit kell tehát teljesítenünk és megvalósítanunk, amely gyakorlatilag nagyon jól összefoglalja a libiai problémákat, hanem az ENSZ 25, 2510-es határozat által kimondottakat is, amely a berlini konferencia, amelyet a berlini konferencia is megerősített. A berlini konferencia nagyon pozitív aspektusa az volt, hogy egy nemzetközi védő ernyőt kell a Líbián belüli folyamatok segítségére összeállítani, és 2019. januárjától a mai napig folyó tevékenységeket is össze fogom foglalni, amely, ar, amely arról fog szólni, hogy egy dokumentum által összeállított feladatokat most hogy tudtunk megállapítani. A berlini 13 ország és 3 regionális szervezet által tartott konferencia elé terjesztettük el ezt elő, és azt fogom elmondani majd, hogy egy nemzetközi folyamatból hogy fogunk tudni Líbián belüli folyamatot alkotni. És Szalamé ENSZ BT külön megbízott is ezzel kezdett el foglalkozni a tavalyi júliusi döntések óta. A berlini konferencia ö, óta egy algériai miniszteri szintű találkozó is történt. Január 23-án az Afrikai Unió is egy Líbiával kapcsolatos ö, magas szintű ülést tartott ö, január végén, illetve az Afrikai Unió csúcs találkozójának is volt egy további fordulója februárban, és akkor ugye az Európa, a tegnapi brüsszeli találkozó is a, a fejlemények sorába sorolható. Hogyha megnézzük, hogy a, az ENSZ határozatot február 12-én fogadták el, méghozzá 10 hónapos viszonylagos tétovázás után, és támogatta azt, hogy egy hathatós átfogó tűzszünetet kell, tűzszünetre kell szólítani, felszólítani az országot. A líbiaiaknak pontosan erre volt szükségük, hogy a biztonsági tanács végre egy ilyen pozitív jelet adjon tehát azt, hogy a nemzetközi közösség odafigyel az ország jelenlegi helyzetére, és támogatják azt, amely a líbiaiak sokasága számára a, pész, a béke és stabilitás kulcsa lesz. A berlini konferencia <clears throat> előtt és után is aktiváltuk azt a három nyomvonalat, amelyet a dokument, amelyek a dokumentumban is szerepelnek, a gazdasági része ennek már január 6-án megindult, hiszen líbiai kép, szakértőkkel elkezdtük annak tárgyalását, hogy egy olyan bizottság állhasson föl, amelynek egyharmada líbiai, kétharmada pedig nem, és a gazdasági újjáépítésért felel. A gazdasági szakértői bizottság Kajróban már másodszor találkozott, ült össze, jóvá hagytak egy egy dokumentumtervezetet, amely összefoglalja, hogy mik a legsürgősebb feladatai ennek a bizottságnak, és mik azok a sürgős problémák, amelyek a gazdaság, a bankrendszer szempontjából megoldandó. Különösen az olajblokád miatt nagyon nehéz helyzet áll most elő, a, hiszen az hiszen a libiai olajtermelést gyakorlatilag leállították, már pedig a libiai államnak ez az egyetlen jelentős bevétele. Ezért most látjuk, hogy potenciálisan igen súlyos bank bankválság fenyegeti Indiát, az ország legnagyobb bankjai mehetnek csődbe, és ez aztán egy még nagyobb szociális és gazdasági nyomást fog majd gyakorolni az egész lakosságra. Három munkacsoportot alkottunk meg a második gazdasági bizottsági ülés után. Az egyik azokat a kérdéseket fogja kezelni, amelyek az olajblokkát köré csoportosulnak, tehát a bevételek elosztása, a decentralizáció, a korrupció ellenes tevékenységek. A bankszektor válsága a másik problémacsoport, amelyel foglalkozni kell, és ugye ez az intézményi megosztottsággal is összefügg tehát az, hogy a líbiai központiban két ágra oszlott, a Triboli, Tripoli fő ágra, illetve egy kelet-líbiai ágra. Ez a második munkacsoport feladata, a harmadik munkacsoport pedig az újjáépítés és a fejlesztés feladatait fogja elvállalni. Biztosítanunk kell azt, hogy ha végre van egy viszonylagos béke és stabilitás, akkor ezeket a projekteket egyenlően kell elosztani az országban, hiszen sajnálatos módon jelenleg nagyon sok ország van, amelyek különösen keleten deházi Derna esetében megsemmisültek, de nyugaton is vannak ilyen városok, valamint Tripoli nagy része és Safana rész, egy része is megsemmisült már 2014-ben. Genben természetesen az első katonai tárgyalásokat is megtartottuk, február 3-a és 8-a között. Hatnapos találkozó volt ez, amely az első lépését jelentette a tartós ö, fegyverszünet elérésének, és a jelenlegi nagyon érzékeny, nagyon, nagyon sérülékeny fegyverszünetre fog építeni. Ezt majd kicsit részletesebben is elmesélem. Minden esetre az első forduló után a két delegáció úgy döntött, hogy nem közvetlenül fognak találkozni, hanem párhuzamosan fognak tárgyalni, de megegyeztünk abban, hogy fenn kell tartani a fegyverszünetet, annak érdekében, hogy a szuverenitást, a területi integritást megtartsuk, és a, elérjük a nem líbiai harcosok eltávozását, illetve az ENSZ által meghat terrorista csoportoknak tartott csoportok elleni harcot. Ezen kívül támogatnunk kell a, a, a hadifoglyok kicserélésének folyamatát, illetve a belső menekülteknek lehetővé kell tenni azt, hogy visszatérhessenek a lakóhelyükre. Ter- természetesen mindeznek központi eleme az, hogy van-e fegyverszünet, hiszen csak a békézónákba tudnak visszatérni a belső menekültek. És ezért ma indulnak tovább a tárgyalások annak érdekében, hogy fegyverszünet jöjjön létre. Nagyon sok kihívás van a helyszínen, a január 12-i tűzszünetet két, kb. 200-szor szekték meg. Van egy formális felügyeleti mechanizmus, amely ezt vizsgálja, és az 5 plusz 5 katonai bizottsággal működünk együtt. Minden esetre ma is történt egy Tripoli kikötőre irányuló rakétatámadás, körülbelül 16 rakétát lőttek ki, és majdnem eltaláltak egy folyékony gázt tartalmazó tankhajót is. Hogyha eltalálták volna, akkor az rettenetes tragédiát, katasztrófát okozott volna. Úgyhogy a felek egyre több nehéz fegyverzetet használnak, a repülőteret is eltalálták néhányszor, összetűzések voltak különböző területeken, Tripolitól keletre, Abu Ghraib és Alváskár területén például, úgyhogy még mindig nagyon nagy a feszültség a különböző frontvonalakon. Mindeznek ellenére a két oldal azt állítja, hogy fenntartják, illetve megpróbálják fenntartani a tűzszünetet. Nagyon világos üzeneteket közvetítettünk annak kapcsán, hogy teljes mértékben elfogadhatatlanul tartjuk, tartjuk a fegyverembargó megszegését, és az AFET szakbizottság is megerősítette tegnap azt, hogy ez a legfontosabb első lépés, mert elöntötték a fegyverek az országot, egyáltalán nincs szükség több fegyverre az országban, és tudja elnök úr is, hogy a Libia határait több éve korlátlanul átjárják, átszelik a fegyverek, és ez hozzájárulnak az országban tapasztalható terrorizmushoz és erőszakhoz. Az emberi jogi helyzetet is nagyon nagy figyelemmel kísérjük hiszen az, em, az átlagemberek élete egyre romlik, minden negyedik embert érint már negatívan a konfliktus, az 1,8 millió ember több mint felétnek van humanitárius segítségnyújtásra szüksége, és a nem líbiai menekültek egyharmada is szüksége, szükséget szenved most már, infrastruktúra, elleni intézett támadások például Tripoliban megháromszorozódtak, rendkívül sok haláleset történik, több mint 149 ezer embert kényszerített a konfliktus arra, hogy elhagyja a lakóhelyét, és 345 ezer ember él még mindig a frontok területein, és nagyon veszélyes helyzetben él. Elnök megkéri a felszólalót, hogy fejezze be. Igen, tehát akkor befejezem. Folytatólogosan dolgozunk a három említett nyomvonalon politikai párbeszédet is fogunk kezdeni február 26-án Genfben és jelentős megosztá, megosztottság van a képviselőházban, még líbiai képviselőházban, és azt kérjük, hogy a parlament végre kezdjen el átlátható demokratikus módon működni, és válasszon ezekre a találkozókra ilyen módon képviselőket egy kvótát állapítottunk meg, és ezt fogjuk használni annak érdekében, hogy a nemek képviselete, a kisebbségek képviselete, illetve a civil szervezetek képviselete egyaránt megvalósuljon abban a küldöttségben, amely ide Genve fog majd látogatni kilenc nap múlva. Köszönöm szépen, itt be is fejezem. Thanks a lot for your information. Köszönjük szépen az információkat, és akkor hallgassuk meg a következő szakértőnket. Köszönöm szépen, elnök úr. Nagy megtiszteltetés, hogy itt lehetek önökkel, és különösen a mai napon, pontosan azután, ami ugye tegnap a külügyi tanácsban történt. Számunkra nagyon fontos pillanat volt ez. Nyilván itt a parlamentben is Hallották, hogy Borrell főképviselő úr mit mondott, ugye ő már az elejétől kezdve azt hangoztatta, hogy Líbia ügyében nagyon is elkötelezett, és ez a hozzánk legközelebbi konfliktus. Az Európai Unió pedig valóban komolyabb szerepet kell, hogy játszon Líbiában mint amit eddig sikerült. És úgy gondoljuk, hogy ennek több oka is van. Megvan most a lehetőség, hogy ezt a szerepet betöltsük. Az egyik oka ennek az, amiről Stefani beszélt, az új folyamat, ugye, ami Berlinben indult, és ennek a folytatása. A másik pedig az, hogy nagyon erős üzenet projektet fogalmaztak meg az EU-s tagállamok, egységesen léptek fel, hogy ők hogyan kívánnak lépni Líbia ügyében. Berlinben nagyon fontos dolog történt, méghozzá fontos pillanatban is, olyan pillanatban, amikor Líbiában több különböző kezdeményezést láttunk, amelyek nagyon veszélyesek voltak. Ezt megmondhatom. Merkel kancellár asszony az ENSZ egyetértve indította ezt a folyamatot, és sikerült ezzel a nemzetközi ernyő alá bevonni az egészet, és újra az Európai Unió szerepét is megerősíteni. Ezt mi mindig támogattuk. Ennek azonban megvan az előnye, hogy a többi kezdeményezést is összefogja, és egyébként a főképviselő is emiatt mondta azt, hogy a berlini fejleményeket kívánjuk folytatni, ezeket támogatjuk, és hogy konkrét eredményeket szeretne elérni. Mire szerettünk volna összpontosítani? A két fontos területre. Ugye a berlini nyilatkozat, ha jól emlékszem, 54 pontos, tehát ez nagyon hosszú, több területet is lefed. De ezek közül a legsürgősebbet elővéve, ugye ez a fegyverembargó végrehajtása, illetve a tűzszünet valódi megteremtése, tehát erre a kettő pontra fordítottuk először a figyelmünket, mióta a főképviselő úr a hivatalát elfoglalta. Ugye mindenki tudja, hogy rendkívüli találkozót hívott össze január 10-én, ekkor beszélt arról, hogy konkrét európai műveletre lenne szükség, hogy támogassuk az ENSZ-t, illetve a berlini folyamatot. Nem volt könnyű, és persze nagyon kényes a helyzet, ami továbbra is igaz, de tegnap viszont egyhangú döntést láttunk, tehát egyhangú véleményen voltak a tagállamok, hogy ez az új együttműködés beinduljon itt a földközi tengeri térségben. Légi, műholdas, tengeri eszközök igénybevételével. Tehát ez most valami más lesz, mint eddig. A Szófia művelet az egyébként is be kell, hogy fejeződjön március közepén. Viszont ennek az új fellépésnek más lesz a megbizatása, és az ENSZ fegyverembargójának a végrehajtásának a monitorozása a feladata. Az a cél, hogy a következő tanácsülésen döntés szülessen ahogy ugye elnök úr is mondta, tehát március 23-áig. És aztán a misszió um, részletes leírását el kell készíteni, meg kell határozni ugye az egyes feladatokat, figyelembe véve a kényes pontokat, de a politikai akarat megvan. Emellett pedig az egyhangú egyetértés is megvan, tehát a 27 tagállam egyetért ennek a szükségességében. Azt is megnéztük, hogy általánosságban mit tehetünk. Az összes többi egyéb aspektus, többi pont kapcsolatban, a berlini folyamatban. Több területen aktívak voltunk már egyébként, és az ENSZ-től komoly támogatást kaptunk, csak mondok egy példát, pénzügyi támogatást is kaptunk, és mi is adtunk, és nagyon bátorítónak, ösztözőnek tartjuk azt a lehetőséget, hogy a két fél leüljön egymással, 5 plusz 5 képviselővel. És akkor ők a tűzszünet konkrét részleteit megvitassák. Tehát ezért is vagyunk nagyon hálásak azért a munkáért, amit Stefani és kollégái végeztek. Tehát most megvan a lendület, úgy gondoljuk, és persze ugye hallottuk, amit Stefani elmondott a helyzetről, tehát nyilván nem túl bíztató, ahogy ez kinéz, de még azt is hallottuk, ugye, hogy az emberek azt mondják, mintha két különböző eh, út lenne, az egyik ugye az elmélet, a másik a gyakorlat, de Berlin valóban megteremtette most ezt a lehetőséget, úgyhogy használjuk ki, és legyünk türelmesek, meg lesznek ennek az eredményei. Most a felelősségünk, a feladatunk egy kicsit más. Ugyanúgy, mint az ENSZ, mi is nagyon örülünk annak, hogy a biztonsági tanács a múlt héten elfogadta a határozatát, és hogy ebben a határozatban nagyon világosan felszólítanak a tűzszünetre, nagyon világosan elítélik a fegyverembargó többszörös megsértését. De ugye nagyon bátorító mindaz, ami Genfben történik, és mindenképpen szeretnénk aktív szerepet vállalni ebben a munkában. Ebben az értelemben az első üzenet ugye Borel képviselő úrtól származott, és itt Brüsszelben a harmadik ilyen találkozót fogjuk megszervezni. Ez egy ilyen utánkövető mechanizmus. Az első találkozó Münchenben volt, gondolom, hogy vannak akik tudják, és az utánkövetés pedig majd felméri, hogy hol tartunk, és ezzel be is fejezem. Köszönöm szépen. Most pedig Gáler úr parancsoljon. Köszönöm szépen, elnök úr. Köszönöm szépen a Genfi, illetve a eh, brüsszeli hozzászólásokat is. Kicsit idegesít engem, hogy a téma a berlini konferencia határozata, illetve a fegyverembargó nevet viseli. Ugye sokat hallottunk arról, hogy van-e most fegyverszünet, vagy nincs. Nem tudom, hogy a hölgyek nek mi a megítélése mindenről? Tehát igazából a fegyver embargó megvalósulása. Hogy néz ki? kell -e? Meg kell ezt kérdőjelezni, hiszen elhatározni elhatározták, de konkrétan az lenne a kérdésem, hogy a ebben, e, e, ezen a területen, amit szeretnénk ellenőrizni, például azt, hogy hajóról, hajóval e, Oroszországból és Törökországból milyen fegyverek jönnek, más hajó, hajókról milyen fegyverek jönnek, az orosz zsoldosokkal mi a helyzet, aztán az egyiptomi megállapodás, az egyiptomiak akár szárazföldön is szállíthatnak fegyverek, de ugyanakkor légi úton is kerülnek az országba, a golf öböl országaiból szintén. Hát Ugye általában az ENSZ biztonsági tanács a fegyver embargó mellett nagyon kiáll, hát itt pedig úgy tűnik, hogy nagyon sok konkrét példája van annak, hogy nem tartják be. Mit, hogy, hogy tudjuk ezt meg valósítani, illetve valóban olyan a helyzete a helyszínen, hogy megvalósulhat a fegyverszünet, és biztosítható-e azt, hogy fegyverek ne jussanak továbbra be az országba. Nagyon szeretnék megbízható válaszokat kapni a fegyverembargó betartásával kapcsolatos kérdésekre. Peters úr, köszönöm elnök úr. Én is köszönöm mind a két szakértőnek az információt. Három kérdésem lenne. Az egyik Törökország libiai érintettsége, ugye csapatokat küldenek oda. Ennek a határozatnak Törökországra nézve milyen hatása lesz? a Berlin konferencia és az önök által mondottak fényében. A másik pedig a fegyverembargó eldöntése nagyon könnyű, de az ellenőrzés annak, hogy megvalósul-e, az már egy egész más kérdés. Már is nagyon sok fegyver van Líbiában. Az lenne a kérdésem, hogy tudjuk gyakorlatban megvalósítani érvényesíteni az ellenőrzést. Harmadik kérdésem. Azt mondták, hogy lehet, hogy bankválság tör majd Líbiára, ha jól értettem. Milyen gyakorlati intézkedésekkel lehet ezt elkerülni, illetve ha mégis bekövetkezik, akkor mit tudunk tenni? Maren asszony. Köszönöm. Mind a két szakértő libiai helyzetet elemző hozzászólását. Én is Gáler úr aggodalmait osztom. Jó lenne ö, tudni, hogy a fegyverembargó megvalósításáért mit teszünk. Néhány konkrét kérdésem lenne nekem is. Például, mennyire értjük azt, hogy milyen ö, útvonalakon kerül becsempészésre a fegyver az országba, és az a misszió, amely ott dolgozik, vajon, ö, illetve az, a, a, a, ugye tudjuk, hogy Haftár számára szárazföldön is történnek fegyvercsempészetek, ellenőrzik -e ezt a fegyverek eh, a szárazföldön. És eh, a másik kérdésem az, hogy csak, el, csak ellenőrizni, illetve megviz, megfigyelni akarjuk a fegyverembargó betartását, vagy meg is akarjuk akadályozni, hogy fegyverek kerüljenek be. Nem értem egészen, hogy mire megy ki a dolog. Aztán megnevezzük-e azokat, akik megszegik a fegyverembargót? illetve gyűjtünk-e információt arról, hogy az Európai Unióban gyártott fegyverek is megtalálják-e az utat, akár Kataron keresztül Líbiában, hiszen erről vannak híresztelések, ha ezeket nem is erősítették még meg. Utolsó kérdésem pedig a parlamenti munkával kapcsolatos. A megbízatás ö, idő keretéről kérnék információt, illetve arról, hogy mikor kell elindulni ennek a missziónak. Azmani úr, köszönöm én is a szót, köszönöm Williams és Gilly asszonyoknak a beszámolót, nagyon nehéz a helyzet, és okos döntés volt a tegnapi, szükséges lépés volt, komolyan kell vennünk a szerepünket, és hogyha hatással is akarunk lenni a helyzetre, akkor meg is kell tenni ezt az első lépést. Williams asszony megemlítette, hogy ez a legelső szükséges lépés. Megkérdezem, hogy a második lépésnek, mit, második lépésként mit tart legfontosabbnak? És természetesen én is azt kérdezném, hogy egy megfigyelő eszköz az jó, és a tengeren meg is tesszük ezt, de a szárazföldi útvonalakat nem tudjuk ellenőrizni, tudjuk, hogy nagyon hosszú szárazföldi határon is bejuthatnak a fegyverek. Ennek az ellenőrzését hogy oldjuk meg? Még egy kérdést szeretnék feltenni. A berlini konferenciát megelőzően egy memorandum az együttműködésről Törökország és Líbia kormánya között került elő aláírásra egy katonai együttműködés keretében Tripoli és Ankara között, de a mi keretünk között is, amely a kizárólagos gazdasági övezeteket érinti a két ország tekintetében ez a megállapodás egész egyszerűen megsérti Görögország jogait hogyan látja ön ezen két megállapodás fejlődését Törökország és Líbia között a következő időszakban? Four minutes it's himagadolos time. Mind a ketten négy percet kapnak a válaszadásra. Miss Williams, please. Williams asszony. Négy percben próbálja meg. Igen, igen, nem térek ki majd azokra a témákra, amelyek nem hozzám tartoznak. Tehát csak átfogóan a fegyverembargóról, ennek a megsértéséről, ahogy ugye elmondtam, szerintem a tegnap meghozott döntés a külügyi tanácson pozitív első lépés. Azért, mert eddig ugye nem volt túlságosan sok monitoring, tehát nem vizsgálták, hogy a fegyverembargót hogyan tartják be. Többen megsértik ezt, és csak arra utalok, hogy ugye rengeteg szakértői panel készített jelentést erről részletesen leírják, megnevezik az érintett országokat, amelyek megsértették ezt, és így tovább. Sajnos nincs semmifajta nyomonkövetés, és nincs ennek következménye, nem vezettek be szankciókat az érintett országokkal szemben, tehát gyakorlatilag nincs elszámoltathatóság. Ezzel fel kell hagyni. Valahogy le kell állítani a, ezt a hatalmas fegyveráramlást, illetve a zsoldosok, fegyveresek áramlását Líbiába. Szükség lesz erre, különösképpen akkor, hogyha átfogó és tartós tűzszünetet sikerül kitárgyalni. Líbia szomszédainak szempontjából is fontos ez, őkre, rájuk nagyon is hat ez a válság. Szörnyű hatásai vannak. Az igaz, hogy Líbiába légi úton, szárazföldi úton, vízi úton is érkeznek ezek a fegyverek, tehát valami fajta átfogó monitoring mechanizmust kell életbe léptetni. És aztán, ha megnézzük azokat a nemzeteket, amelyek beavatkoznak Líbiában, hát igen, az üzenetnek annak kell lenni, hogy tessék hátrába az agarakkal, mindenki hagyjon fel a negatív beavatkozással, és most már pozitívan próbálja a helyzetet befolyásolni, hogy végre egy átfogó és tartós megoldása legyen ennek a problémának, mert ez az ország már kilenc éve válságban és káoszban él. Nagyon hálásak vagyunk a berlini eredményekért. A berlini következtetések, a műveleti dokumentum, a biztonsági tanás dokumentuma mind-mind a lényegi elemekre összpontosít, és most már végre párhuzamosan haladunk ezen a három úton, és ez pedig bizalmat teremt a másik két szálnak mindegyik szál, és szerintünk is ez a legjobb lehetőség arra, hogy a, ennek a hosszú távú, régóta létező konfliktusnak a gyökereit megoldjuk. Köszönöm. Yes, thank you. Igen, köszönöm szépen. Megpróbálok a maradékra válaszolni. Hát nézzük, a modalitásokat. Sajnos nincs erre még válasz, tegnap született ugyanis ez a döntés. Tehát egyelőre a 27 tagállam politikai megállapodása megvan, most pedig azonnal elkezdjük az eszmecserét a PAC keretein belül, hogy meg tudjuk határozni a konkrét modalitásokat. Nem tudom, hogy mi lesz a konkrét meghatalmazása ennek a missziónak, Egyelőre még csak az általános célkitűzéseket ismerjük. Az biztos, hogy a monitoring benne lesz. Igyekezünk reálisan közelíteni ezt az egészet, inkább monitoring lesz, mint végrehajtatás. Tehát persze az ensz is egyeztetni kell. Még arról is szó lehet, hogy közvetlen kapcsolat létesüljön egy szakértői panellel, amelyről ugye már hallottunk. És ők nálunk sokkal inkább megkapják majd azt a feladatot, hogy megnevezzék az érintetteket, mert többszörösen megsértik az embargót, és több állam részéről volt erre példa, tehát ugye hallottuk, hogy már egyébként is megnevezték ezeket a szereplőket. A szankciókra van lehetőség, de ha olyan országokról van szó, és amelyekről ugye most beszélünk ebben a térségben, akkor azért nagyon bonyolultabb, tehát sokkal bonyolultabb a szankciókat aztán végrehajtatni. De ezért is igyekszünk inkább egy átfogóbb diplomáciai megközelítést alkalmazni, és diplomáciailag hatni azokra az országokra, amelyek inkább abban a helyzetben vannak, hogy ezt a válságot megoldják, rendbe tegyék. A tengeri utakat nyilván monitorozzuk, de a fegyverek egyébként leginkább szárazföldi és légi úton érkeznek. Ugye az, hogy a tengeri erőink megvannak, az azt is jelenti, hogy a radar használva van, de hát igaziban el sem tudtuk képzelni, hogy ezt a hosszú szárazföldi határt Líbia és Egyiptom között végig monitorozni tudjuk. Ugye két szuverén országról van szó, tehát az ő határukat mi nem vehetjük ellenőrzés alá. Viszont a katonai szakértők meggyőződése az, hogy a szatellit eszközökkel ezek a um, tengeri erők használata elrettentő hatású lesz eléggé ahhoz, hogy a fegyveráramlás csökkenjen. December 12-én az Európai Tanács ban nagyon világos volt az üzenet, tehát ugye a, a tanács végkövetkeztetéseiben ez benne volt. Azt fogalmazták meg, hogy ugye az EU-s tagállamok szoverén jogait nem lehet megsérteni, a nemzetközi tengerjogi rendelkezéseket sem, és illegális fellépése sem kerülhet sor. Köszönöm.